Das ist unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. ja. I would like to start. Nos, akkor elkezdjük a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársak, kedves kollégák. Anyanyelvemen folytatom, hiszen van tolmácsolás, mégpedig egy számos nyelven. Ez az első ülésünk Strasbourgban kedves kollégák, és sok ülés Strasbourgban már nem tartunk, hiszen Strasbourg specifikus feltételei nem egészen ideálisak a vizsgálóbizottság számára. A kollégák hatalmas munkateher alatt nyögnek. Általában Brüsszelben ülésezünk, és mégiscsak akkor többen jönnek. De ettől függetlenül mindenkit szeretettel üdvözlök. Äh, alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben äh, heute ein wichtiges... Nagyon fontos téma van a mai napi rendünkön. A Panama papers kihatása a fejlődő országokra, illetve hát az egész botrány kihatása a fejlődő országokra. Két nagyon fontos személyt, mit személyt, személyiséget szeretnék üdvözölni, akik ma eljöttek közénk, hogy szakmai, politikai tapasztalataikat megosszák velünk. Meghívtunk egy harmadik személyt, egy újságírót is, aki videófelvételem jelentkezik be, de őt utoljára hallgatjuk meg. Először Alvi Mosziómát, a Tax Justice Network Afrika alapító igazgatója. Ő ezen felül a Financial Transparency Coalition alelnöke is volt. Üdvözöljük a Mainzi Egyetemen szerzett diplomát, ez az én szüke pátriám. Köszönjük, hogy eljött ide. Azt várjuk öntől, abban reménykedünk, hogy tájékoztat bennünket az afrikai adópolitikáról, hiszen ön az afrikai adó kérdések egyik vezető szakértői két, két könyvet is írt, az egyiknek a címe Taxation and Development, adózás és fejlesztés Afrikában. Nuhu Ribadu ül ön mellett, aki a nigériai antikorrupciós ügynökség, az EFCC, az Economic and Financial Crimes Commission tagja. Ribadu úr ezen felül vezető ügyész volt a nigériai rendőrségen belül. Nagyon tapasztalt afrikai politikussal van és köztisztviselővel van dolgunk, aki az adó kérdésekben um, nagyon nagy szerepet játszott. Üdvözöljük Önt is, szeretettel itt a körünkben, különös tekintettel arra, hogy Ön még az olajbevételek visszaszerzését szolgáló speciális task force eh, vezetője is volt. Will Fitzgibbon pedig eh, videóhídon kapcsolásban lehet majd megtekinteni, ő a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciumának, nem, az Oknyomozók Újságírók Nemzetközi Konzorciumának um, oknyomozó újságírója. Nagyon sok kollega nem jött el, de hát a két előadó mégiscsak itt van, Jecsek és Kofford urak. Örüljük, hogy eljöttek. Ezért megadnám először Mosziuma úrnak a szót. Tessék, parancsoljon Mosziuma úr. Köszönöm szépen. Nem fogok németül előadást tartani. Hát franciául, angolul, anyanyelvemen is beszélhetek? Hát ebben egy picit bizonytalan vagyok, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Először is hagy mondjam el, hogy milyen nagyra értékelem, hogy az Önök vizsgálóbizottsága meghívott engem, és ezzel persze az én szervezetemet is, hogy beszámoljak Önöknek ezen fontos kérdésről. Az adózás kérdésében az elmúlt tíz évben foglalkoztam az adózás kérdésével, és a Panama Papers botrány egy új lendületet adott az adó elkerülés, adó csalásról szóló ö, eszmecserének, és külön örülök, hogy önök ma itt a fejlődő országokra koncentrálnak, és mint hogy csak 7 percen van, igyekszem egy áttekintést adni. Elnök úr, hogyha megengedi, Először is egy tanulságot szeretnék levonni. A Panama botrány azt mutatja, hogy globális, interkonnektív, összekapcsolt a gazdaságunk. A Panamában folytatott tevékenység közvetlen kihatással van az emberek életére, például a Sierra Leone-ben. Vagy az ugandai kormány azon lehetősége, hogy gyermekápolási segélyt vagy gyest fizessen. Ezt befolyásolja az is, hogy Panamában valaki mit csinál, milyen számlára tesz be milyen pénzt. Ez volt az egyik fő tapasztalat, amelyet levontam. Összekapcsolva vagyunk a világban, és hogyha valami a világ egyik pontján történik, ez közvetlen kihatással van a világ más részén élő emberek életére. Másodszorban a második tapasztalat, amelyet levonhatunk, az az, hogy az adó elkerülés és az adó csalás parazita tulajdonsága a globális pénzügyi rendszer titkolózó jellegéből épül. Ilyen módon a megoldás csak az lehet, hogy több fényt, a átláthatóság fényét vessük erre a rendszerre, és átláthatóbbá, transzparensebbé tegyük. Ezt a későbbiekben szívesen megvitatjuk önökkel, hogy milyen lépéseket kell szerintünk tenni a fejlődő országokban. Harmadsorban úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy egy inkluzív, integratív keretet hozzunk létre, bár az adó elkerülés és az adócsalás jelenségem nem csak a fejlődő országokat jellemzi, hanem minden országot, de mégis nagyon fontos, hogy megoldásokat keressünk, amelyek inkluzívak. Ez az a terület, ahol komoly fenntartásaink vannak a BEPS folyamattal kapcsolatban. A BEPS, a Bézer, Ocean and Profit Shifting, oecd és projektjébe eleinte nem vonták be a fejlődő országokat, és bár erőfeszítéseket tett az OECD, hogy konzultációs régiókat hozzon létre a BEPS folyamatban, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy még mindig érvé látszik, hogy nem volt inkluzív megközelítés az elején. Bármely orvos meg fogja mondani, hogyha maga a diagnózis nem pontos, akkor bizony az orvosság, amelyet vagy a gyógymód, amelyet kitalálnak, sem lesz eh, célrevezető, sőt lehet, hogy meg is öli a pácienst. A harmadik észrevételem pedig az, hogy az átláthatóság nem lehet ágazati. Martin Luther Kingre utalok, ő azt mondta, hogy az, obezi, az átláthatatlanság a transzparenciát veszélyezteti. Azok a megoldások, amelyek az átláthatóságot ö, ö, segítik, célra vezetőek, de ki kell ezeket terjeszteni, nem csak az EU országaira is, hiszen ha csak az EU országaiban van átláthatóság, akkor a cégek máshova vonulnak el. Tehát az ország típusos jelentésben figyelembe kell venni a probléma globális voltát. Az EU progresszív szerepet játszik, fő különösen az Európai Parlament játszik fontos szerepet, az adó optimalizáció és az adó elkerülés területén, ennek a szabályozása területén, ennek ellenére is biztosítani kell, hogy az EU politikái és a tagállamok szakpolitikái egy irányba mutassanak. Elkerülendő azt így, hogy amit az egyik kéz ad, azt elveszi a másik, eh, amit az egyik eh, jogalkotó leszabályoz, ott a másik jogalkotó jogi kiskaput hagy nyitva. Hiszen hogyha egy ilyen adóelkerülési szabályt érvényesítünk, akkor persze ezzel első körben az egyik ország hátrányos helyzetbe kerül, ezért fontos, hogy minden országban ilyen szabályok érvényesüljenek, hogy ne kerüljön senki is hátrányos helyzetbe. Végezetül pedig, elnök úr, miért fontos az, hogy felismerjük, hogy a kapacitás kérdés az egyik kiváltó a fejlődő világban lévő kapacitás hiány kérdés az egyik kiváltók. Nos, nem ez az egyetlen probléma. Ám a kapacitás építés lehet a gyógyszer, a gyógymód, illetve mindig a nemzetközi szervezetek mindig arra hivatkoznak, mint egy ilyen csodagyógyszerre, egy mindent gyógyító panaceára, hogy kapacitásépítés, kapacitásépítés. Ugyanakkor valóban szakemberekre, szakértőkre is van szükség, de nem lehet ez az egyedüli megoldás. Valóban a fejlődő országok számára a kapacitásépítés megoldás, de nem az egyedüli megoldás. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Hogyha az egyedüli eszköz, amelyen rendelkezünk, az egy kalapács, akkor bizony minden probléma szögnek tűnik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, äh, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon jól betartotta a rendelkezésére álló időt. Ez már azt mutatja, hogy Németországban tanult. Elnézést ezt a kis viccet, ez csak egy vicc volt tényleg, mondja az elnök. Az írásos válaszait is megkaptuk, amelyek nagyon sok információval szolgálnak, és mielőtt mi megkezdenénk a vitát, Nuhu Ribadunak adnám meg a szót, tessék. Én csak angolul beszélek. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselők, örülök, hogy meghívtak engem erre a meghallgatásra ebbe a csodálatos vár, városba. Nagyon régóta foglalkozom már korrupció ellenességgel, különböző funkciókban foglalkoztam ezzel. Szeretném megköszönni az Európai Uniónak a segítségét. 24 millió eurót kaptunk az Európai Uniótól az és sajátos módon azonban ez nem mindig ért el az érintettekhez. Mindig is felszólaltam a korrupció ellen, a pénzmosás ellen, tehát gondolhatják, hogy mennyire izgatott voltam, amikor a Panama Papers megjelent, Ez volt az egyik legnagyobb ilyen felderítés az adókerülés kapcsán. Emiatt számos vezető lemondott a világ minden részén, és hét joghatóság kezdett meg vizsgálatokat. Nálunk is Afrikában messze menő hatásai voltak mindennek. Afrika egy olyan kontinens, ahol legalább 50 milliárd dollár vészel évente az illegális pénzügyi tevékenység miatt. A Panama Papers számos afrikai politikai vezetőt, üzleti vezetőt mutatott meg, olyan vezetőket, akik például a Mossack Fonseca-t használták arra, hogy pénzt mossanak, adót kerüljenek. Nálunk Nigériában 120 olyan egyént, céget azonosítottak, akik részt vettek ilyenfajta tevékenységben. Különböző fajta offshore cégeket alkalmaztak. Afrika leggazdagabb személyeik között is voltak ilyen személyek, és a leg ismertebb politikusok is részt vettek ebben. 54 afrikai országban, 52-ben alkalmazták a Fonszaka által létrehozott offshore cégeket. Arra használták ezeket többek között, hogy az um, olajból, gázból, bányászatból származó pénzekkel mossák ezeket a pénzeket. a Premium Times szerkesztője azt mondta, hogy azok az afrikai leggazdagabb személyek, akiket a Forbes magazin 2016-ban felsorolt, azok egyértelműen adatokat szivárogtattak offshore cégeknek. Számos más dolog is kiderült, például James Ibori, a korábbi nigériai kormányzó, aki nemrégiben letöltötte Egyesült Királyságbeli börtönbüntetését, ő is létrehozott um, um, egy rendszert, amelyel teljesen kilopta az olajban gazdag államát. Ezen kívül új részletek is kiderültek a közvetítőkről. Ezen kívül a Panama Paperben láthatjuk azt, hogy milyen fajta offshore vagyonokkal rendelkeztek, például luxusjatokkal, jetekkel, és két namibiai üzletember, aki korábban részt vett egy dél-afrikai fegyverkezési batrányban, ők is kliensei voltak a Mossack Fonseca-nak. Ezen kívül a Mozambikban létrehozott mezőgazdasági fejlesztési megállapodás csak nagyon keveseknek kedvezett, míg több százezer Mozambikban élőnek el kellett hagyni a lakhelyét. Milyen hatásai volt mindennek? Amióta ezek kiderültek, a világon számos vezető politikus, üzletember megpróbálta anonim módon öm, kerülni az adót, elrejteni vagyonát. A nemzetközi szervezetek, civil szervezetek arra ösztönzik a különböző országokat, hogy foglalkozzanak a vállalatok anonim tulajdonlásával. Az Afrikai Unió panelje is, amely az illegális pénzügyi áramlással foglalkozik, ugyancsak sürgős fellépés sürgetett a világ adó paradicsomai ellen. Globális fellépésre van szükség az illegális pénzügyi áramlásokkal szemben. A dél-afrikai kormány bejelentette, hogy nyilvános jegyzéket hoz létre, amelyekkel megpróbálják megoldani a rejtett tulajdonosait a cégeknek. Az Open Government Partnership Afrika regionális ülésén 2016-ban az dél-afrikai kormány elvinyelmásokra hozta a nemzeti cselekvési tervét, amelyet több információt kívánnak benyújtani a különböző cégek kedvezményezett tulajdonosairól. A nigériai elnök Muhammadu Buhari 2016 májusában a londoni korrupciós csúcs találkozón kötelezettségvállalást tett, hogy nyilvános jegyzéket hoznak létre az országukban található cégek kedvezményezett tulajdonosairól. Gánában is módosították a társasági jogszabályokat, hogy átláthatóbbá tegyék a tulajdoni viszonyokat. Volt egy workshop is februárban, amelyet a, a, egy Ghana civil szervezet, a Transparency International szervezett és itt is ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Kiadtak egy közleményt is, amelyben a résztvevők megvitatták a kihívásokat, amelyek Afrika előtt állnak. A társaságok, a cégek tulajdoni viszonyaival kapcsolatban. Mindenképpen arra van szükség, hogy elítéljék azokat, akik ilyenfajta offshore megoldásokban vettek részt. Hallottuk azt, hogy vannak már vizsgálatok, de eddig még semmilyen fajta perre vagy ítéletre nem került sor. Tehát itt fellépésre van szükség. Köszönöm, mondja az elnök. Ribadu úr, bár nem mondtam ezt, ön is főügyész volt, nem csak a nigériai rendőrségnél, hanem az ENSZ afganisztáni nyomonkövetési csoportjában is ö, önt alkalmazták. Nagyon sok ö, ö, tapasztalata van. Azt javasolnám, hogy a videón hozzászóló újságíró kollégát majd a végén hallgassuk meg, hiszen a két kollega nagyon messziről elkezdett, hogy itt legyen velünk. Az újságíró szövege minden kollega számára elérhető, ezért a plusz érveket ebben elolvashatják, és hogyha az idén, hogyha ez a végén nem sikerül mégsem meghallgatnunk ezt a videó üzenetet, akkor mindenkinek elküldjük majd a linket. Hogyha ezt senki nem kifogásolja, akkor így járnék el, és köszönöm szépen mind a két hozzászólónak az előadását. Egy kicsit most már sejtjük azt, hogy milyen fajta dimenziója van a problémának Afrikában. Hogyha 52 országban ilyen gondok vannak, és 44 országban a Mossack Fonseca tevékeny volt, akkor ez egy nagyon súlyos probléma, és ön is elmondta, a BEPS, az OECD, az Európai Unió problémája is, és ennek során azonban Afrikát sem szabad elfelejtenünk. Azt javaslom, hogy legyen egy felszólalói listánk, és Jepek Kofoddal és Péter Jecsekkel kezdjük a két társ jelentéstevőnkkel. Jepe, tiéd a szó. Általában 5 percig tart egy slot. Jó lenne, hogyha egy perc kérdés, két perc válasz lenne. Thank you so much. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttek a vendégeink, és fontos üzeneteket közvetítenek nekünk, amikor megvizsgáljuk, hogy hogy néz ki a helyzet a fejlődő országokban, hát óriási az adóelkerülés, adócsalás az Oxfam szerint 52 országban végzett felmérés szerint 269 milliárd dollárt lehetne a közszolgáltatásokba pumpálni, amennyiben megfelelőképpen be lehetne szedni az adókat. Tehát ezért ennyire kulcsfontosságú ez a kérdés. A Mossack Fonseca téma az csak a jéghegy csúcsa. Itt egy cégről van szó, Panamában, de nagyon sok más cég űz hasonló üzleteket, és ez fontos látni. Az átláthatóságról esett szó, mint kulcsfontosságú a kérdésről, és én azt gondolom, hogy az Európai Unió oldaláról nagyon sok minden történik, országspecifikus jelentések készülnek a multinacionális cégekre nézve szintén. Hogyan tudnánk segíteni jogalkotási szempontból a, ezeket az országokat, hogy az átláthatóságot növeljük? Tudjuk azt is, hogy ez az ország specifikus jelentés javaslat a fejlődő országokra vonatkozólag agregált adatokat tartalmaz. És aztán fontos látni azt, hogy kik a kedvezményezettek, mit tudunk tenni az Európai Unió oldaláról annak érdekében, hogy legyen egy globális regiszter a kedvezményezettekkel kapcsolatban. És aztán mit tudunk tenni az adóparadicsomokkal. Hogyan tudjuk a sztenderdjeinket rájuk kényszeríteni, és végül egy pozitív téma. Itt az OECD-ben van egy közös könyviteli rendszerünk, és az egyik legnagyobb probléma a fejlődő országokkal pont az, hogy nem, nem rendelkeznek azzal az administratív kapacitással, amelynek révén adatokat tudnának szolgáltatni. Köszönöm, hogy eljöttek, és fontos kérdésekről beszélnek velünk ma. Köszönöm. A kérdés mind a két felszólalónkhoz szólt. Ki szeretné kezdeni? Köszönöm. Köszönöm, hogy felvetette ezeket a kérdéseket. Először is arra szeretnék rámutatni, hogy mit gondolunk a BEPS folyamatról, mely, mit tartunk ennek a kulcsfontosságú eseményeinek. Először is ez az elejétől kezdve nem inkluzív folyamat volt, minden esetre különböző országok vagy régiók esetében máshogy fog kinézni a webs. Az afrikai országok esetében ez a, az infláció nagyon nagy hatással van rá, és ezt nem igazán veszik figyelembe. Tehát tudnunk kell azt, hogy hogyan közelítsük meg ezeket az országokat, és noha megpróbáljuk őket egyenlő szinten kezelni, de mégsem valósul ez meg, mert az erejétől kezdve az alapok nem megfelelőképpen voltak lefektetve. Az én szervezetem hosszú évek óta azt vizsgálja, hogy az adóverseny, illetve a tehát, hogy az adóverseny az hogyan hat ki az adóbevételekre, Nagyon sok fejlődő országban más megközelítést alkalmaznak, mint a fejlett országokban, azzal kapcsolatban, hogy az adózás hol valósul meg. Az OECD iránymutatásai alapján kiderül az, hogy nagyon nagy problémákat kell megtapasztaljanak az afrikai országok. Ez több jelentésben is szerepel, Nurmed is utalt erre. Amikor arról beszélgetünk, hogy automatikus információcsere valósuljon meg, globális fórum alakuljon ki, Nos, hát nekünk ezt azért kontextusba kell helyeznünk a fejlődő országok szempontjából. Nagyon nehéz ezt megvalósítani. Az országaink nem fognak tudni részt venni ebben az automatikus információcserében, mert nincsenek meg a technikai feltételek, a kapacitások, az összeköttetések. Ehhez pedig olyan politikai iránymutatásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a realitást a fejlődő országokban. Nigéria egy példa. Itt például a költségvetés nagy részét nem is helyi forrásokból fizetik. Dióhéjban tehát fontos azt látnunk, hogy bármilyen javaslatok is lássanak napvilágot, inkluzívá kell tenni az egész folyamatot, tehát be kell vonni a fejlődő országokat is ebbe a, fej, ebbe a folyamatba, és figyelembe kell venni azt, hogy mi a valós helyzet a terepen ezekben az országokban. Köszönöm, Rivadi úr, köszönöm szépen. Az egyik legfontosabb dolog, amit eh, barátom elmondott, az az, hogy az Európai Uniónak leadershipet kell felmutatnia, tehát egyfajta példát, amit követni tudunk. Önök egy fontos politikai blokk, nagyon világos, egyszerű, átlátható, igazságos szabályokat kell alkotni, és hogyha a többi ország pedig majd követni fogja önöket. Akármit is tesznek, követni fogjuk önöket. Európai Unió bármilyen jogszabályt is alkot, az hosszú távon hatalmas hatással lesz, egyfajta ilyen tanító hatással lesz a többi országra is. A legfontosabb az az, hogy ragadják kezükbe a kezdeményezést, induljanak el, és igazságos jogszabályokat alkossanak, gondoljanak azokra az országokra is, amelyeknek nincsenek meg azok a kapacitásai, amelyekkel önök rendelkeznek. Ezen kívül gyorsan tegyék meg mindezt, mert most erre lehetőség van, itt az idő, lépjünk. És ugyanakkor segíteni kell különböző módon a fejlődő országokat is, Például egyrészt hívják meg őket, hogy lássák, hogy itt milyen munka folyik, és önök is beszéltek arról, hogy hogy néznek ki a, az adóparadicsomok, hogyan lehet ezt legalizálni. gyakorlatilag az összes pénz a fejlődő országokból ezekbe a adó paradicsomokba vándorol, és onnan soha nem ö, jutnak hozzá az, ezek az országok. Itt a politikusaink ö, és a legfontosabb üzletembereink pénzéről van szó. Ott van a pénz. Az adóparadicsomokban, hogyha ezt valahogy legálisan le lehet állítani, hát ezt kellene meggondolni. Kérem, gondolják végig, hogy hogyan lehetne. És aztán kapacitásépítés technikai szempontból, a médián keresztül, adó tanácsadók képzésén keresztül, és aztán a helyi rendvédelmi szervek képzésén keresztül. Ezek mind olyan lehetőségek, amelyeken keresztül bennünket lehet segíteni. 2005-ben egyébként ez már megvalósult Nigériában. 24 millió dollárt kaptunk, de biztos, hogy az az 500 ember, akit bebörtönöztünk, ennek köszönhetően az óriási különbséget jelent a mi országaink számára. Persze nagyon nehéz egyszerűsíteni kellene a folyamatokat, igazi együttműködésen kell alapuljon a közös munkánk. Köszönöm szépen. Peter Jacek, der Co-Rapporteur, ist der Nächste. Bitte. Dann anschließend die Fraktion Tom van den... Köszönöm szépen. Jacek úr lesz a következő, aki a társjelentéstevő. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek ide, és hogy leadták az írásos válaszaikat. Arra lenne kíváncsi, hogy önök mit gondolnak a lánc másik végéről. Hogyha az illegális pénzügyi áramlat Afrikából Európába érkezik, akkor meg tudják-e azt mondani, hogy Európába melyik országokba érkezik ez, és hogy miért? Azért, mert ott korábban kapcsolatok voltak, vagy vannak-e más olyan tagállamok Európából, amelyek vonzák ezeket az illegális pénz áramlatokat. Ebben a tekintetben önök mit gondolnak az Európai Unió jogszabályról és azok végrehajtásáról? Mit lehetne jobban tenni? Harmadik pontként pedig a magas kockázatú országok listája. Az Európai Unió jelenleg ezzel foglalkozik. Úgy gondolják-e, hogy ez megfelelő ösztönzést tudna adni az afrikai országok számára ahhoz, hogy sikerüljön az, ill- az illegális finanszírozás kérdését megoldani? Elnök, köszönöm szépen. Ki szeretné kezdeni a válaszsal? Tessék. Szeretnék utalni arra a jelentésre, amit a magas szintű panel jelentéséről tettek. Az 50 milliárd, amit többször idéztek, ez már azt jelzi, hogy az illegális pénzügyi áramlat eloszlik a különböző adóparadicsomok között a karibi térségben, Európában, sőt még Afrikában is vannak ilyenfajta adóparadicsomok. Mi megpróbálunk Kenyában és fellépni az ilyenfajta adóparadicsomok ellen. Azt láthatjuk, hogy növekszik ez mind a gazdag országban, mind pedig a fejlődő országokban. Elmondhatom, hogy nem tudunk olyan botrányról, amely ne kötődne a kontinensünkön adóparadicsomokhoz. Valamilyen módon ezek mindig kötődnek az adóparadicsomokhoz, ezek, ezek Kalmán-szigetek, stb. De hogyha irányításról beszélünk, a, a hazai rendszerek erősítéséről beszélünk, akkor mindenképpen a globális környezetre is figyelni kell. Mit lehet konkrétan tenni? Úgy vélem, hogy Afrikában mi pozitívan látjuk azt, hogy a parlamentek pozitív szerepet tudnak játszani. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a felszínen tartsuk ezt a problémát. Van egy eh, afrikai parlamenti eh, munkacsoport, amely foglalkozik eh, az egész kontinensen ezzel az illegális finanszírozással. Megpróbálunk megoldásokat találni, mint hazai szinten, megnézzük, hogy milyen adószerződéseket hoznak meg ezek az országok, milyen fontos adóstratégiát követnek. Azt láthatjuk, hogy ezek a megállapodások általában kerülik a, a, a parlamenti részvételt, kollégám elmondta, hogy nagyon sok hatóság számára az információ nagyon fontos, hogy láthassák azt, hogy mit, nem csak azt, hogy lássák, hogy mit tesznek a külföldi cégek, hanem azt, hogy a saját állampolgáraik is mit tesznek. Hogyha konkrét javaslat van, akkor azon kell lennünk, hogy a küszöbök a, az országonként akkor ezek a küszöbök ne legyenek túl magasak. Nézzük Libériát, Burundit. Ezek az országokat mindannyiakat érintette a Panama Paper, de a bevétel túlságosan alacsony ahhoz, hogy elérjék ezt a küszöbet, és szerintem ezzel is foglalkozni kell. Igen, köszönöm. hogyha vannak olyan országok, hogy melyik országokat érinti az Európai Unióban ez, korábban, 10-15 évvel ezelőtt, emlékszem arra, amikor elkezdtem dolgozni az EFCC-nél, nagyon kevés esetünk volt, amit megvizsgáltunk. Az Abacsa eset, 6 milliárd dollárt vett ki Nigériában, nagy része ennek Svájcba ment, 1,2 billió, milliárd font az Egyesült Királyságba ment. Most ez már megváltozott. Amikor a vizsgálatokat megkezdtük, akkor gondjaink voltak Bizonyos országok voltak olyanok, amelyek támogattak bennünket, az Egyesült Királyság például támogatott bennünket. Aztán Svájc is beadta a derekát, sikerült visszaszerezni pénzt is innen. Franciaország nehézséget okozott eleinte. Emlékszem, hogy a francia hatóságoknak angolul írtam, és két évbe telt még sikerült franciára lefordítaniuk, de ez most már megváltozott, Szeretnék köszönetet mondani. Nem tudom, itt van-e Eva Zsoli. Ő az egyik bajnokunk, hihetetlen személy, aki megértette a fejlődő világ problémáit, támogatott bennünket, mellettünk állt, segített nekünk abban, hogy elérjük a mai eredményeket. Remélem, hogy nem hoztam önt zavarba, de mindenképpen köszönetet kell mondanunk Éva Zsolinak és a hozzá hasonlóknak, mert tényleg sokat segítettek nekünk. Most megváltozott azonban már a helyzet. Nem sok európai állam tartja meg ezeket a pénzeket, kivéve Liechtensteintől és hasonló kisebb országokat, de az európai, európai országok már nem foglalkoznak ezzel, viszont hogyha a, olyan államok, amelyek eddig nem adták be a hogy hogyha nyomást gyakorolunk rájuk, ők is megteszik ezt. Nincs egyetlen egy tisztességes pénz sem ezekben az adóparadicsomokban, semmilyen igazolás nincs erre. Mindig valamilyen család dolog van itt a háttérben. Egy cég, amely Németországban üzletel, annak nincs semmilyen oka arra, hogy bármilyen adóparadicsomban tartsa a pénzt, pénzét. Tehát úgy gondolom, hogy a világnak most már fel kell állni, azt kell mondania, hogy elég volt. Szerintem ez mindannyiunk számára jó lenne. Köszönöm szépen. Részletesebben meghallgattuk a válaszokat. Persze szorít az idő, és most pedig a frakcióknak adjuk meg a szót. A néppárt nevében Tom van Denken áll. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok! Mosziuma úrhoz intéznék egy kérdést. Ahogyan Ribadú úr mondta, több milliárd eurót veszítenek el az afrikai kormányok azért, mert a multinacionalis cégek eh, kikerülik az adót. Sok eh, jelentés szól erről. Ez a tevékenység nem csak az önök adóbevételét veszélyezteti, hanem a gazdaság egészét, illetve a terrorszervezetek finanszírozását is így oltják meg, mint a Boko Haram vagy az al Kérdezem, milyen szerepet látnak az EU számára Afrikában az adó kijátszás vagy az adó kikerülés elkerül, megoldása területén? Aztán ami a kapacitás építését illeti, az afrikai országoknak kellene a, a változtatást végrehajtani, vagy az OECD-nek, az ENSZ-nek és az EU-nak, akik vezető szerepet játszhatnának. Kinek kellene az első lépést tennie? Harmadik kérdésem pedig. Tapasztalta igazi érdeklődést bármely afrikai ország részéről, hogy megoldják ezt a problémát? Tehát, hogyha a három legjobb tanulót ki akarná emelni az afrikai országok közül, ki volna ez? Afrikában. Ki válaszol? Tessék, parancsoljon. Thank you, thank you very much. On, on the... Köszönöm szépen a szakpolitikai koherencia kérdése kapcsán igyekszem ezt kontextualizálni. A kérdés az, hova megy <clears throat> a pénz? Illetve, hogy maga az adóparadicsom tényleg specializálja magát valamire. Ez egy szolgáltatása. Európában erőfeszítéseket tettek, hogy a spillover hatásokat szabályozzák, megvizsgálják, hogy a fejlődő országokkal való adó megállapodásoknak milyen kisugárzó, átgyűrűző, továbbgyűrűző hatása lehet. Ezt meg szokták vizsgálni, de úgy gondolom, hogy ezt a vizsgálatot átfogóbb módon kell végrehajtani. Nem lehet ezt kizárólag ország specifikusan végrehajtani, hanem egy EU szintű átfogó elemzést kellene végrehajtani, mely megvizsgálna? hogy a gazdasági partnerségi megállapodások kettős adózást kizáró megállapodása vajon nem az adóelkerülők és az adócsalók vagy az adókiátszók malmára hajtja a vizet. Az Egyesült Királyság és Hollandia pénzügyminisztériumainak szakértőivel tárgyaltunk, és ők azt mondták, hogy a Malavival megkötött kettős adózást kizáró megállapodást tiszteletben tartjuk, de nem tudjuk felmérni, hogy ezzel visszaélnek-e vagy nem. Ráadásul a hatóságok azt mondták, hogy a malavi hatóságok által adott adathalmazzal dolgoznak. Hát ez bizony egy rész tubotom, ez a szabályozási minimum felevaló törekvés jelenségeként értelmezhető. Tabumbekit idézem, ö, soha nem lesz egy, egy mindenki számára érvényes megoldás. Vannak ugye az adómegállapodások, különböző ö, érvekek jelennek itt meg, például a kenyai, eh, mauriciai adómegállapodás eh, mögött voltak éppen ezek a cégek vannak, akik eh, itt az adót akarják kijátszani. Felmerül a kérdés, hogy Mauritius, ez a picinyi sziget, <clears throat> hogyan játszhat az indiai gazdaságban egy ilyen fontos szerepet? Miért van az, hogy ilyen sok cég, indiai cég, akik konkrét gazdasági tevékenységet hajtanak végére, Mauritiusban tartja a központját. Nos, hát ezért egy szóval a saját kormányainkra is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet átláthatóvá tegyék, és az EU szintén is. Ami meg a legjobb diákokat illeti az osztályban, hát nagyon nehéz erre válaszolnom. Gyakran azt látjuk, hogy kettőt lépnek előre, egyet hátra, ha szabályozások meghozatalában. Az egyik nagyon, hogy mondjuk az egyik ország nagy lépést tesz előre, akkor Kenya egy nagy lépést tett hátra, ugye tőke nyereség adó bevezetésével. Ehhez kellett ugye Mauritiusszal való megállapodás, hogy ezt ki lehessen játszani egész egyszerűen a cégek leülnek és odahatnak, hogy magyarul mondjuk oda lobbiznak, hogy egy új jogszabályt vezessenek be, és vagy például a kitermelő bánya ágazat számára speciális adókat vezetnek be. Nagyon, nagyon nehéz persze a nemzetközi donátorok helyzete, mert nem tudja konkrétan befolyásolni a tagállam, az államok jogalkotását. Mondjuk az olyan országok, mint Kenya, Gána, Dél-Afrikai Köztársaság fontos szerepet játszottak, abban, nem csak a kapacitás kitermelésében, hanem abban is, hogy hogyan lehet a megtermelt tőké, tőke elszivárgását megakadályozni. Az Európai Unió sok segítséget nyújtott már a kapacitásépítésben, de ez nem egy észak-déli folyamat kell, hogy legyen mindenképpen, hiszen például a Dél-Afrikai Köztársaság sokat segített más afrikai országoknak. Nuhuri Badum, parancsoljon. Igen, csak nagyon rövid észrevételt teszek. A fejlődő országokban éppen a forrásokkal nem rendelkezünk, amelyekkel nem érjük el a céljainkat. Az olyan országtömbök, mint az Európai Unió pénzügyileg támogathatnak bennünket, a kapacitásépítésben. Mondok egy példát. hogy a fejle- az Egyesült Királyság eh, fejlesztési ö, eh, ügynöksége hogyan segített. Komoly pénzeket fektettek be a kapacitásépítésben, mondjuk az korrupció ellenes harcba több milliárd e dollárt fordítottak erre. Vagy az adóhatóságok megerősítésére. Bevonták, megkérdezték, mire van szükségetek, milyen struktúrákra van szükségetek, kiképzik őket, és hatalmas különbséget lehetett így elérni. Ezek azok a területek, amelyeket önök is meghatározhatnak menve ezekbe az országokba, megvizsgálják, hogy hol lehet a legnagyobb változást elérni az európai adófizetők pénzével. És ezzel persze bennünket, a mi hatóságainkat, adóhatóságainkat is tovább képezhetik, eh, hogy hatékonyabban lépjenek fel. Azt hiszem, hogy ez az egyik terület, ahol a pénz eh, jó helyen van, a kapacitás építésnél tényleg a források kérdése merül fel. Egyszerűen pénzt kell adni ezeknek az országoknak, azért, hogy ők közvetlenül fellépjenek és hatóságaikat megerősítsék. Nagyszerű, köszönjük szépen! Nyolcan kértek szót a frakciók nevében, és négyen a spontán felszólalók körében. Ed is Lein az SND nevében tessék, Edi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt vannak, eljöttek, hiszen az Európai Parlament 2015-ben talán hallották, egy megoldást fogadott el amelyben egy tíz lépéses akcióterv kialakítására kérte az Európai Bizottságot, hogy segítse a fejlődő országokat az adókijátszás és adókikerülés leküzdésében. Én voltam ennek a jelentésnek az előadója 2015-ben. Örömmel látom tehát, hogy egy irányba húzunk minnyáján. Első kérdés. Azt kérték akkor tőlünk, hogy a fejlesztési segély egy részét eh, a építésre fordítsunk. 2011-ben csak 1%-ot fordítottunk erre, ez nem elegendő. Aztán másodszorban igazi intergovernamentális vagy kormányközi eh, testület felállítását kértük az ESZ szintjén, hiszen csak így biztosíthatnánk a fejlődő országoknak a részvételt. Az EU volt az, aki ezt ellenül, ellenezte Addis Ababában, tehát fel kell emelnünk a hangunkat ismét, hiszen az ONG-ben az igazi kormányközi testület felállításáról um, kell beszélnünk. Az automatikus információcsere tekintetében. Úgy gondolják-e, hogy az átmeneti időszak megoldás lehet a reciprocitás elkerülésében, és az ország tipikus jelentés tekintetében a dezagregált adatok szükségességéről beszél. De hát van egy utolsó észrevételem. Az adómegállapodások területén szükség volna inkább az ENSZ adó egyezmény keretében fellépni, semmint az OECD adó egyezmény keretében illetve a fejlődő országok regionális keretekben dolgozhatnak, tehát mire van szükség, hogy a nemzeti adóhatóságok működjenek jobban, vagy regionális együttműködésre van szükség? Köszönöm órámra tekintettem, és megadom önnek a szót. Um, Jó kérdések, de kevés idő lesz a válaszokra. Teljes mértékben egyetértek azzal kapcsolatban, hogy egy ENSZ globális keretre van szükség az adópolitikában is. Nagyon nagy tapasztalata van az OECD-nek, de mégis csak úgy gondoljuk, hogy a legitim mandátum az OECD országok érdekszférájára terjed ki. És ezért kell tovább lépni, és ilyen szempontból az Európai Parlament is támogathatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek ENSZ szinten próbálják ezt a kérdést megoldani, bevonva a fejlődő országokat. Nézzük a helyzetet a fejlődő országok szempontjából. Globális normákra van szükség. Országok, Nigéria, Dél-Afrika és más országok is elkötelezettek az országok regisztrére mellett, de itt azt kell végig gondolni, hogy ennek hatása van nagyon nagy vita folyik az adózás kérdéséről, jelenleg a civil szervezetek között is, és alapvetően ugyanez a reakció volt. Az ország specifikus jelentés nem ö, praktikus, nem működhet hosszú távon. Itt megint csak kontextusba kell helyezni mindezt és hazámban is világosan kiderült már az, hogy az Európai Unió gyakorlatilasabb megoldást kellene kövessem. Természetesen a régióknak is fontos szerep jut, például az egységre jutó adózás kérdésében, de ennek aztán az EU-s lépéseknek hatása lesz az EU afrikai országokra is, és majd meglátjuk, hogy milyen hatása. Látom, hogy az elnök úr eh, próbál engem lezárni. Ribad úr, én is csak ennyit mondanék, teljesen egyetértek vele. Szükség van arra, hogy eh, a fejlesztési eh, büdzsét növeljük. A legjobb az hogyha úgy segítjük a fejlődő országokat, hogyha a kapacitásaikat fejlesztjük. És hogyha ők maguk meg tudják állítani a korrupciót, akkor öt éven belül nem lesz olyan afrikai ország, amelyből migránsok érkeznének Európába. Nekünk egyszerű dolgokra van szükség. Oktatás, egészségügy, jó épületek, jó utak, mint ahogy mindenhol a világon. Hogyha ezek meg lesznek a hazánkban, akkor az emberek nem fognak elmenni, mert mi nekünk nagyon fájdalmas azt látni, hogy sokan elvándorolnak jobb életreményében és meghalnak. Így lehet megérteni a helyzetet, és így lehet megállítani ezt a felesleges vérontást segítsük az afrikaiakat, és akkor majd maguk is a maguk urává tudnak válni később. Tehát a forrásokra van szükség, támogatásokra van szükség. Öt éven keresztül, hogyha támogatjuk az országokat a kapacitásépítésben, akkor majd meglátjuk, hogy milyen óriási hatása lesz ez az önök biztonsági helyzetére, a bevándorlási problémák megoldására. Ez az igazi befektetés, az, hogyha megtanítjuk az afrikai országokat arra, hogy hogyan gondoskodjanak magukról. Thank you very much. Das war ein uh, Appell. Köszönöm szépen. Ez mindenképpen felszólítás volt számunkra, hogy mit tegyünk az adókérdések mellett. A következő Hozzászólom Björko Lernen az ECR részéről. Hyvästä ja hyödyllisestä informátiosta, jota Köszönöm szépen ezeket az információkat, nagyon hasznos volt minden. Az én kérdésem a Világbankhoz, az IMF-hez kapcsolódik, és ahhoz, hogy a globális adózás kérdését hogyan lehet javítani. Nagyon sok fejlődő ország a kölcsönök tekintetében eh, az IMF-hez, illetve a Világbankhoz fordul, és ezért ezek a szervezetek is egy eh, adózási kezdeményezéssel éltek 2015-ben. Persze még nem teljesen világos, hogy ennek milyen hatása lesz nemzeti szinten, főként, hogyha azt is megvizsgáljuk, hogy konstruktíve a szerepük, vagy sem. Köszönöm, ez pont egy perc volt. Kiválaszol. Um, thank you, thank you. Köszönöm szépen a kérdéseket, megint nagyon röviden próbálok válaszolni. Egyetértek önökkel, az IMF és a Világbank központi szerepet játszanak, és rendkívül fontos az adóügyi reformokra gyakorolt hatásuk is. Megpróbálják a kapacitásokat erősíteni, főként az adóhatóságoknál, Kenyában is ez volt a helyzet. Viszont mi az, amit nem tesznek? Vannak olyan területek, ahol konkurencia alakul ki. Például az adó ösztönzések területén azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy jó eszköz a befektetések ösztönzésére. Megpróbálunk ugye éves szinten összeállítani listákat, hogy mik a legjobb befektetési területek, de hát ugye az adózási könnyítések nem biztos, hogy jó versenyt alakítanak ki. Óriásiak a különbségek a társadalmi rétegek között, és a Világbank szerint fontosan a progresszív adóbeszedés és aztán újraosztás. Ugye az áfát mindig nagyon könnyű beszedni, és ezért megpróbálják ezt használni, és ezen keresztül az újraelosztást tudjuk növelni de ezen keresztül gyakorlatilag egy regresszív politikát folytatunk, Gánában, Sierra Leone-ban és más területeken is, az emberek nagyon keményen elutasítják az áfát, Ugye ez az egyik oldala csak a kérdésnek, van, ahol ez jól működik, van, ahol nem működik jól. Köszönöm szépen. Más megjegyzések? Igen. Alapvetően a Világbank nagyon seg, nagyon, nagyon sokat segített nálunk, lehet, hogy ezen meglepődnek, de ez így van. Talán egy picit jobban be kellene vonni az Európai Uniót, az IMF-et és a Világbankot, de a fejlődő országokat is. Jól ismernek bennünket, régóta járnak nálunk, nagy tudásuk gyűlt össze már, tapasztalataik Nigériával és más országokkal kapcsolatban. Nigéria volt például az első ország, ahol nagyon nagy támogatásokat könyvelhettünk el. De mégis, hogyha a fejlődő országokban hm, akarunk eredményt elérni, akkor jó, hogyha bevonjuk ezt a két szervezetet is a folyamatba. Köszönöm Louis Michel az Áldétól. Először is szeretném megköszönni az elnök úrnak, hogy két szakértőt hívott meg Afrikából. Néhány héttel ezelőtt már el is mondtam, Afrika és Európa közösen kell fellépjenek ebben a témában. Egyébként meg vagyok róla győződve, egyre inkább, kedves kollégák, hogy a politikai, stratégiai, radikális céljaink kell, hogy vezéreljenek bennünket. Én nem vagyok egy radikális típusú ember, de nem lehet itt most strukturálisan kezelni ezt a problémát. Az elhangzottakkal egyetértek, globális megközelítésre van szükség, és kötelező szabályokra. Hogyha megint jobbra-balra ilyen kis és nagyobb kiskapukat építünk, akkor nem fogunk előrelépni. Ráadásul jó lenne, hogyha írnánk egy levelet a szakbizottság részéről az Afrika-EU novemberi csúcs előkészítéseként. Ezt a témát is a legfontosabb témaköré, közé, témakörök közé ajánlanánk. A jövőbeli tárgyalások szempontjából ez nagyon fontos, mert így lehetne ezt a dossziét is előrevinni. Többet nem szeretnék mondani erről. Egy ilyen javaslatom lett volna, mert nekem nagyon fontosnak tűnik ez. Most már vége annak az időnek, hogy jobbra-balra lépkedjünk, nem radikális ambiciózus lépésekre van szó. Persze ez liberálisként egy kicsit furcsa nekem, de most mégis erre van szükség. A, az afrikai piac gazdaság kiépülőben van, ezért fontos az, hogy komoly szabályrendszerrel lássuk ezt el az adózás terén is. Michel úr válaszá, kérdésére válasz? Nem volt kérdés. Vagy akkor nem értem jól a franciát. Azt gondolom, hogy valóban el kell ismerni, mi történik a kontinensen, és miben lehet ebben támogatni. Az African Tax Administration Forum <clears throat> példaértékű munkát végez, a a kapacitásépítés területén. Ez a kérdés, hogyan lehet a kapacitást kiépíteni, pilotprojekteket végezni, például Tabun Beki vezet egy ilyen együttműködési fórumot, tehát fontos a nemzeti és a regionális együttműködés. Ebben a konkrét esetben úgy gondolom, hogy az EU a már meglévő együttműködésekbe fektethet be, semmint hogy újakat hozzon létre. Köszönöm. Igen, én is csak egyetértek ezzel. Valóban nagyon sok változás történik Afrikában az afrikai vezetők ma mégiscsak jobbak, mint régebben, tehát pozitív változás tanúi vagyunk. Szívesen tanulnak is. Tanultak a múlt hibáiból, illetve abból, ami az Európai Unióban történik, a Világbankban, az OECD-ben a gondoljanak csak a pénzügyi, az Financial Exchange Tax bevezetésére, illetve az erről szóló vitába. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem látok az afrikai országok politikai elitje részéről ellenkezést, hogy javítsák a munkát, hogy tanuljanak. Ez egy lehetőség és globálisan valóban ez a megoldás. Tényleg egyébként Afrika abszolút befogadja és nyitva áll a támogatás Köszönöm. Megkárti kollega a GUE nevében. Köszönöm szépen, uraim, köszönöm ezeket a bemutatókat, az előadásokat, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Néhány kérdésem van a fejlődő országokkal kötött adómegegyezések, adószerződések tekintetében, főleg a visszaélés az áradékok tekintetében. 2011-ben a Világbank, az OECD és az IMF ajánlást tettek, hogy a fejlődő országokkal való szerződések egy anti-abuse clause-t, egy visszaélés tiltó záradékot tartalmazzanak. Ez még nem történt meg. A fejlődő országokkal kötött megállapodásokban, a fejlett országokkal kötött megállapodásokban az ilyesfajta visszaélés tiltó záradékok szerepelnek, de hogyan látják önök, kötelezővé kellene ezeket tenni minden, megáll, minden szerződésben, vagy sem? Második kérdésem, hogyha még van időm, elnök úr, a spillover elemzésre vonatkozik, az átsugárzó, kisugárzó hatás elemzésére. Önök beszéltek az ország jelentésekről. Kérdezem, hogy az teljes és mindenre kiterjedő spillover elemzésben az ország, ország specifikus jelentés milyen szerepet játszhat. Köszönöm. Ki, ki kezdi? Egymásra mutogatnak az urak, tessék. Egyetértek önnel, hogy az ENSZ által tett visszaélési záradékra tett javaslatok, hogyha valósággá válnának, jelentősen tudnak csökkenteni az egyik oldalt különösen kezdvezményező és a másikat hátrányba hozó adó megállapodások negatív hatásainak kiküszöbölésében. De látni kell, hogy a fejlődő országok a nemzetközi adópolitika prioritásaiban hátrébb szerepelnek. Az adómegállapodásokban vannak ugyanakkor moratóriumok, Többek között éppen a Panama Papers, a Panama Papers botrány kapcsán egy ilyen moratórium szabályt vezettek be. Volt ugyanis egy kitermelő vállalat, amely Mauritiuson volt bejegyezve, és a, a Panama Papers botrányban került napvilágra a tevékenysége, és Kenyában egy moratóriumot rendeltek erre. Az én szervezetem a Kenya-Mauricia kettős adóztatást kizáró megállapodás ügyében bíróság elé ment. Több olyan ország van tehát, ahol a kettős adóztatást kizáró megállapodásokat az adóelkerülés és az adó kijátszás szempontjából vizsgálják újra. úgy gondolom, hogy az EU itt a legjobb gyakorlatok példájával és a legjobb normák példájával járhat élem. Ami pedig az ország specifikus jelentéseket illeti, alapvetően azt kell kimondani, hogy ennek a beszámolási rendszernek az alapvető elve, hogy minden országra vonatkozik, és a beszámolók nyilvánosak hiszen mindenki tudni szeretné, hogy minden egyes országban, ahol a cég tevékenykedik, hogyan tevékenykedik, így kiküszöbölhető volna hibrid rendszer, hogy mondjuk az EU-ban megfelelnek a bizonyos adóelkerülési adóelkerülés tiltó szabályoknak a fejlődő országokban pedig nem. Ehhez azonban tényleg egy minden ország tevékenységét felmutató jelentésre van szükség. Az irány tehát helyes, de van még pontosításra hely azért, hogy a fejlődő országokat jobb helyzetbe hozzuk. Azt hiszem, hogy kollégám mindent elmondott. Köszönjük szépen. Judith Sargentini a zöldek nevében. Judith, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, uraim, hogy eljöttek. egyrészt bókoltak Európának, másrészt azt kérték, hogy jó példával járjunk elő Afrika számára. Ezt nagyra értékelem, de tegyünk különbséget itt. Hogy a bűncselekmények ellen fellépünk, illetve az adó kiátszást elősegítő tevékenység között. Mi továbbra is elősegítjük az önök országainak kormányát, az önök országaiban tevékenykedő cégeket, hogy kivegyék az adóbevételeket a önök kormányától, kivigyék máshova. Van egy adó, egy pénzmosási dokumentumunk is, és bizony ezt kell, hogy mondjam, hogy 27 tagállammal komoly vitában van, hiszen ők nem akarnak szabályozásokat a legvégső kedvezményezett tisztázását, tisztázását szolgáló szabályokat. Kérdezem tehát, hogy a bűncselekményeken túl mit látnak az adó kiátszás területén a, hogyan használják ki azokat az európai rendszereket, amelyek bár nem jogszerűtlenek, de morálisan problematikusak. Uh, okay, um, we need to... So. Thanks. Köszönöm szépen, hogy ezt a kérdést feltette. Valaki egyszer azt mondta, hogy hogy az a kikerülés és a kijátszás között a különbség az az, hogy az egyikért az ember börtönbe kerül. A kérdés az az, hogy illegálisan vagy legálisan került-e át a pénz. Vissza kell térnünk a kapacitás kérdéséhez. Miért eh, akar egy cég illegálisan adót kerülni, hogyha ezt legálisan is megteheti. Erősíteni kell a rendszereket, a transferárazás kérdését is felvetettük, szembe kell nézni a kapacitási kihívásokkal, amelyek tapasztalhatóak a az afrikai államok esetében, például az emberi erőforrás tekintetében, ezek az elemek gyakran nem kerülnek bele a megoldásokba. Az ENSZ is foglalkozik ezzel. Van egy munkacsoport, amit létrehoztak, hogy megpróbáljanak egy módszertant kidolgozni az illegális tranzakciók leküzdésére. A szervezetünk célja az az, hogy az országonkénti jelentés információt szolgáltasson arról, hogy az adott cégek mit tesznek ott, és utána láthatjuk azt, hogy megpróbálják-e áthelyezni a nyereséget, vagy ez csak egy teljesen normális üzleti tranzakció. azt a kis vékony vonalat kell megszüntetni, amely a illegális és nem illegális tranzakciók között van. Az országokért jelentés kapcsán figyelembe lehetne venni a különböző küszöböket is, amelyek relevánsak a fejlődő országok számára. Elnök, igen, mindig ugyanazok a kérdések kerülnek elő. Egy kijelentésem lenne, nem technika, inkább politikai jellegű ez. Az Európai Unió kezdi megérteni azt, hogy nagy különbséget lehet tenni, meg lehet változtatni világ több részén élő emberek életét, hogyha bátrak vagyunk és a helyes dolgot tesszük. Az átláthatóság soha nem rossz, vagy az elszámoltathatóság. Azért nem akarnak ilyen törvényeket elfogadni, mert úgy gondolják, ez nem előre mutató. Emlékszem, amikor Amerika a korrupció ellenes törvényet próbálta elfogadtatni, megpróbálta az USA-n kívüli, az USA-n kívül tevékenykedő saját cégeit elszámoltathatóvá tenni. Nem volt túlságosan népszerű ez az elképzelés. Az amerikai kongresszus úgy gondolta, hogy az amerikai ellene, amerikai cég ellen szól ez, de aztán pont az ellenkezője történt. Azok, akik a korrupció ellen harcoltak, azok elérték azt, hogy az amerikai gyakorlata a legjobb, és ezek a cégek most már elszámoltathatóak. Megnézzük az olajiparban a nigériai cégeket, akkor elmondhatom, hogy az amerikai cégek egyike sem volt részese a pénzmosásnak. az amerikai cégek mindig is előnyt élveztek a különböző kiírásoknál is, hiszen a saját szabályaik irányítják őket, és általában nem járnak el helytelenül. Tehát bátornak kell lenni, nem szabad amiatt aggódni, hogy elveszítünk valamit. Szerintem egy ö, vállalat sem fog kitérni az elszámoltathatóság elől, hogyha ezt jól végezzük. Őszinte felhozzáállásra van szükség, szerintem így meg lehet változtatni a fejlődő országokat, és azáltal, hogyha elszámolható, átlátható jogszabályokat hozunk létre. Mindenki, aki Európán kívül tevékenykedik, akkor is elszámoltathatóan kell eljárnia, és ha így tesznek, ezt soha nem bánják meg. Köszönöm. Coburn úr következik az év. David Coburn következik az de részéről. Mikrofont kérnénk a felszólalónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Langen úr. Köszönöm ezeket az előadásokat a vendégeknek. A fejlődő országoknak kell az adó, de sok ilyen helyen a pénzt, eh, amit, amit így félretesznek, azt ellopja az állam, a kormányok, a gangsterek, vagy ugyanazok a személyek általában ezek. A banki adatvédelem fontos lehet. Mi itt az elefántcsont eh, tornyunkban élünk, viszont eh, az afrikai országokban félnek, nagyon fontos az adatvédelem. Az EU megpróbál beavatkozni más országok üzleti ügyeibe, adózásukba. Nem a mi dolgunk ez, ez egy kicsit lenéző kolonialista hozzáállás az afrikai nemzeteknek, meg kell oldaniuk a saját sorsukat, felelősséget kell vállalniuk a saját dolgaikért, és eh, én jobban bízok ebben. Úgy gondolom, hogy a jogszabályok, amelyekkel az USA-ban, az EU-ban találkoznak a cégek, az segít Afrikának abban, hogy versenyezhessenek. Ez egy előny lehet nem szabad, hogy ezt elvegyék önöktől az itteni emberek, pedig attól tényleg, hogy ez fog történni. A két perc már lejárt az ideje, a kérdést tegye fel, mondja az elnök. A kérdés az az, hogy egyetértenek-e velem abban, hogy lehet, hogy megvan a veszélye annak, hogy az önök versenyképessége elvész, és ez lesz már az trójai falu, amelyel az itteni emberek betörnek önökhöz. Yeah. So that the chair does not have to... Az elnök, nehogy elvett tőlem is a mikrofont. Megpróbálok válaszolni az ön kérdésére gyakorlati módon. Második emeleten ö, lakok, a, és lá, láttam, hogy elkezdett penészedni a fal. A gond az az volt, hogy a felettem lévő lakásból víz csorgott le, pont a két éves gyerekem ágya mellé megpróbáltam elérni azt, hogy valami történjen. A felettem lakó azt mondta, hogy hát ez egy bérelt lakás, nem az én problémám ez. Nálam minden rendben van. Hogyha nálatok probléma van, akkor beszélj te a te bérbeadóddal, mert a probléma az én plafonmon volt, az ő padlóján semmi nem gond volt, igazából semmi nem történt, viszont néhány hónappal később már egy repedés is megjelent a falon, ki kellett költöznie a felettem lakónak, tehát a probléma azt mutatja, a példa azt mutatja, hogy ha feltételezi azt, hogy az afrikai országnak maguknak kell megoldaniuk a, a problémájukat, akkor azt mondom, hogy eh, a Panama Paper megmutatta, hogy ezek a pénzek nem maradtak Afrikában, ezek bekerültek Európában, tehát nem Afrikában tartják meg ezeket. ez nem nem e, bőrön hozzák ezeket a pénzeket. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az Európai Uniónak is tennie kell valamit, az Európai Parlamentnek is tennie kell valamint, hogy lássák azt, hogy mit, hogyan lehet megoldani ezt. Ez érint bennünket is, de a saját állampolgárokat, gazdaságot is érinti ez. Rövid válasz. El kell mondjam azt, hogy a világ most már nagyon egységes, globalizált a világ, senki nem tud ez ellen senkit tenni, bármit teszünk, az kihat a másikra is. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az az idejét pazarolja nem tudom, hogy ön honnan érkezett, de hogyha az Egyesült Királyságból, akkor elmondtam, hogy önök Nigériában voltak száz éven át, a gyarmatuk voltunk. Nem mondhatják azt, hogy ez nem az önök felelőssége. Úgy gondolom, hogy a kötelességük az, hogy foglalkozzanak ezzel. A, a Nigériából az Egyesült Királyságba érkezett erőforrások szinte nem számszerűsíthetőek. Úgy gondolom, hogy a világ emberének meg kell érteniük azt, hogy mi is emberek vagyunk, ugyanazok vagyunk, hogyha azt mondja, hogy nem az ön gondja ez, és mi oldjuk meg a saját problémájukat, hát akkor ez nem helytálló. Köszönjük ezt a szenvedélyes felszólalást. A gyarmati idők nem csak Nagy-Britanniára vonatkoznak, van itt további más volt gyarmati hatalom. Kóbornő nem tudok önnek szót adni, a frakciók részéről Barbara Kappel és Franz Engel kérszót, azt a négy KDI felszólást hallgatunk meg, Barbara. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Ausztriából jövök. Nekünk nem volt gyarmatunk, ezt kijelenthetjük. Nem csak azt köszönöm meg, hogy eljöttek ma hozzánk, közénk, hanem azt is, hogy valóban egy az adóelkerülés témájáról egy ilyen érzelemmel dús vitát folytatnak velünk, amely téma tulajdonképpen nem is olyan érzelemmel teli. Megerősítettek valamit, egy tényt, amit mindig újra hallunk itt a vizsgálóbizottságban jelesül, hogy az adó elkerülés és az adó kijátszás problémájára global approachra van szükség, globális megoldásra van szükség. Nagyon nehezen nehéznek tűnik, ez ezért fontos, hogy az ENSZ meg az OECD keretében vannak kezdeményezések, és önök ma éppen azt mondták, hogy célra vezető volna az ENSZ szintjén kezdeményezéseket megragadni. Tudom például, hogy az önök országa számára a a mm, cégekre kivetett adó nagyon fontos szerepet játszik. Az afrikai országok költségvetésének 25%-a származik ebből az adóbevételből. Márpedig, ha hiányzik az adóbevétel, akkor kevesebb pénz van az egészségügyre, a vidékfejlesztésre, és aztán oda jutunk, amit ön Ribadó úr mondott, hogy ha szegények az országok, az emberek elmenekülnek, és jönnek persze hozzánk is, tehát ilyen módon nekünk is tenni kell valamit, eh, segítenünk kell nekünk önöket, hogy eh, önök segítsenek nekünk. És itt két nagyon fontos kijelentést tették. Egyrészt, hogy a fejlesztési eszközöket, együtt támogatási eszközöket egyre inkább a kapacitás építésre, fordíthassák azért, hogy az adóelkerülőket, adó csalók bevételét visszaszerezzék, másrészt pedig, hogy megold, megállapodásokat kössenek az Európai Unió tagállamaival, amelyek segítik az önök helyzetét. Három konkrét kérdésem van milyen, mi végezzük a házi feladatunkat, de az önök házi feladatairól szólnék. Az afrikai szinten speciális formátumokra van szükség, és az egyik ilyen kezdeményezés a Committee and Fiscal Affairs, illetve az adó együttműködési platform, melynek célja az, hogy intézkedéseket fogadjon el, melyekkel a fejlődő országokat az adó kikerülés és kijátszás területén lehet támogatni. Kérdezem, milyen konkrét eredményeket értek el. A BEPS problémáját említette, de az ATF végrehajtási standardról beszéltek, aztán egy harmadik nigériai példa, a OECD egy ajánlást fogadott meg, az hát három perc, kedves asszonyom pedig két percet kapott, most még két percünk van a válaszra. Tessék. Két percük van a válaszra. Yeah. For each of yeah, yeah. No, no, no, not for <laughs> each. um, it will be really difficult. Hát nagyon nehéz lesz erre most erre fontos kérdésekre egy percben válaszolni, de megpróbálom. Egyetértek azzal, hogy valóban az afrikai kontinens adóhatóságainak kapacitását valóban ki kell építeni, erre nagy igény van. Tanzániában két hónappal ezelőtt például a transferár képzésről egy speciális adóhatósági ö, ö, osztályt hoztak létre, és csak három multicégtől 200 millió dollárt sikerült beszedni. Ugyanezt történt Ugandában is. Egy szóval valóban a kapacitás építésre szükség van, a kapacitás építésre fordított befektetések visszatérülnek. De még egyszer mondom, ez nem egy arany pisztolygolyós megoldás, amivel minden problémát meg lehet oldani egyetlen lövéssel. A probléma komplexebb. Köszönöm a támogatásat. Csak annyit akarok mondani, Nigéria mind az OECD, mind az összes többi nemzetközi formátum uh, keretén belül együttműködik. Az adó rezsimünk voltak éppen teljesen modern, és nem csak az nigériai, hanem a legtöbb afrikai ország kész áll arról, készen áll arra, hogy tanuljon. Csak egész egyszerűen az elvek jók, csak nem tudjuk őket megvalósítani. Köszönöm szépen. Frank Engel utolsó felszólalóként, és utána pedig négy spontán felszólalót hallgatunk meg. Frank, köszönöm, Várner, gyorsan mondhatom. Uraim, az egyik jó dolog az, hogy az ember Lux- Luxemburgból jön, abban rejlik, hogy soha nem gyarmatosítanak le. De a rossz hír ebben az, hogy állandóan mindig azzal vádolnak meg, hogy ti luxemburgiak bizony zavarosban halásztok. Egy szóval próbálok egy kiegyensúlyozott kérdést feltenni. Európa nem egyedül van az afrikai kontinensen, aki segíteni akar, vannak új szereplők, más szereplők is. Kína, Törökország, India, Brazília bizonyos érték, mértékben, ugye a portugál anyanyelvű országokban, és kérdezem, hogy mennyire érzékenyek ezek az új szereplők azon kérdések iránt, amelyeket ma itt megvitatunk. Van-e különbség ezen szereplők között, és hogyan ítélik meg a múltbeli, jelenlegi és jövendőbeli kooperációs együttműködési partnerek hajlandóságát. Azért kérdem ezt, mert mi is kapcsolatban vagyunk ezekkel az országokkal. Én például az Európai Unió-Kína stratégiai partnerség létrehozását támogatom az afrikai kontinensen való fellépésen. De persze ez azt is feltételezni, hogy egy közös megközelítést alkalmazunk. Kérdésem, hogy milyen lehetne ez a közö, közös megközelítés, hiszen jelenleg a beruházók és a donátorok nagyon különböző hozzáállásról tesznek tanúbizonyságot Afrikában. Jó, én kezdem, valóban nagyon fontos kérdés ez. A nyúlkamerek, Kína, India és a többiek kérdése nagyon fontos. Bizony, ez egy nagy problémát is jelent nem igazán jó szereplők ők az ilyen kérdésekben, mint az adókijátszás és adóelkerülés. Ezért van szükség a fejlődő országokban támogatásra. Hogyha a saját belső mechanizmusainkat tudjuk megerősíteni, akkor Kína vagy India, az ő cégeik, szereplőik nem okoznak ilyen nagy kárt. Mindenki vadul pénzt próbál keresni, Mondom a, a nigériai kitermelőipar példáját. Jönnek a kínaiak, megveszik a kitermelési engedélyeket a nigériaiaktól, és aztán ezt a pénzt szó szerint ellopják. Soha nincsen elszámolás, soha nincs könyvelés, egyszerűen ellopják a pénzt. De mi igenis felléphetünk ez ellen, hogyha az adóhatóságaink erősebbek, jobbak, hogyha az korrupció ellenes ügynökségeink jobb munkát végeznek, hogyha saját házunk táját jobban tudjuk védeni, és maga magunkat jobban meg tudjuk védeni, ez lesz a nagy különbség. Egyébként a legnagyobb problémát most Kína és India jelenti. Csak úgy segíthetnek nekünk abban, nem tudom, hogy Kínával fel lehet-e venni a kapcsolatot, az, hogy segítenek abban, hogy a mi intézményeinket, struktúráinkat képítsük, azért, hogy mi magunkat meg tudjuk védeni. Köszönöm. Nagyon röviden, mert gyakorlatilag minden elhangzott már. Itt most az a legfontosabb, én úgy látom, hogy eljön egy olyan idő, amikor valamit tenni kell, amikor kiderül az igazság. A DRC-ben, vagy a Panama ö, iratok kapcsán Sierra Leone-ban is kiderült az, hogy ott van Kína. A kínai érdekek, és ez is azt mutatja, hogy globális szabályokra van szükség, amelyek a kínaiakra, amerikaiakra vagy európaiakra épp úgy állnak ez nagyon is fair, hogy ugyanazt a léptéket kívánjuk meghatározni mindenki szempontjá, mindenki számára. Vannak Afrikában olyan cégek, amelyek valóban kihasználták a helyi erőforrásokat, ezért úgy gondolom, hogy tényleg globális rendszerre van szükség, és egy ENSZ keretrendszerre, amelyben ezek az országok mind-mind együtt szerepelnek. Négy-öt spontán felszólalás van. Nagyon örülnék annak, hogyha mm, mivel mindjárt véget ér az időnk, de a tolmácsok engedélyezték még egy kis plusz időt, örülnék, hogyha gyorsan feltennék egymást a kérdéseket, és tőle pedig válaszolnának majd egyben erre a vendégek. Köszönöm szépen azt, hogy eljött ide. Ahogy Alice Lein is elmondta, ez egy olyan dolog, amit már régóta vártunk. Az AKC és az Európai Parlamentnek rendszeres ülései vannak, és általában foglalkozunk eh, ezzel a kérdéssel, megkérdeztük, hogy foglalkoznak-e a Panama paper és legutóbb azt mondták, hogy ők nem foglalkoznak ezzel. Mi elmondtuk, hogy lesz egy jelentésünk ezzel, tehát ismételten fel fogjuk ezt vetni az AKC ülésein, lehet, hogy nem a következőn, de majd utána következőn, mert itt ez a jelentés, és szeretném, hogyha jól tudnánk együtt dölködni, szeretném, hogyha önök is előkészítenék ezt, hogy legyen előrelépés ebben a vitában. Elnök kitűnően betartotta az időt. Éva Zsoli. Merci. Köszönöm szépen. Ribádú úrhoz lenne egy kérdésem. Egyetérthetünk abban, hogy amennyiben az európai bankok megvalósították volna az érvényes szabályokat még az avassa időkben, akkor nem lehetett volna az, hogy ő több milliárd dollárt eltüntet. Ő az európai bankokat vagy adóparadicsomokat használta ki. 15 ország volt érintett, több mint 40 európai bankban volt bankszámlája, és Nigéria szinte sose kapta vissza a pénzt. Nos, jelenleg a kormányok akik még továbbra is nagyon korruptak, és továbbra is lopnak. Továbbra is európai bankokat alkalmaznak, vagy máshová rejtik el a kétes pélt. Köszönöm szépen, Heidi Hautala. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Amikor a nemzetközi fejlesztési miniszter voltam Finnországban, akkor nagyon nagy meggyőződésem volt, hogyha szeretnék a magas szintű korrupciót az önök országaiban megszüntetni úgy, hogy figyelembe vesszük az európai offshore iparágat, akkor mindenképpen a vállalatok államaiban is foglalkozni kell ezzel, hiszen a meggazdagodás általában a közjavak nem megfelelő privatizációba, privatizációjából is fakadhat, például a földek privatizációjából. Úgy gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy az érdek konfliktusokat el lehessen e, kerülni, hogy átláthatóságot érjünk el. Mivel lehetne ösztönözni fejlesztési szempontból e, a kapacitás építést? Köszönöm, mondja az elnök. Anna Gomez. Először is szeretném elmondani azt, hogy van egy vagyonvisszaszerzési egység a DJF ban amelyet mi az arab tavasz után hoztunk ezt létre, nem csak erre vonatkozólag. A másik dolog az az, hogy Éva az európai bankokról kérdezett, de amit látunk, most az az, hogy az európai bankok tulajdonosai nagyon korrupt emberek, nem csak, afrikai, nem csak európai eh, országból, például eh, Angolából a Dos Santos eh, család is részt vesz ebben. Az angol, angolai elnököt perbe fogták Portugáliába, egy ügyésszel folytatott ügylet miatt. Mi történik az önök igazságügyi rendszereiben? Önök látnak egészséges reakciókat? Elnök, köszönöm szépen, Molisz kockáton. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék három jelenlegi zajló tevékenységről kérdezni. Kíváncsiak, mit gondolnak önök erről. Az egyik a globális ENSZ adó testület. Londonban volt tavaly egy adóügyi csúcs találkozó parlamenti képviselők között. Önök szerint ez önök szerint helyes-e? Ezen kívül mit gondolnak az adókerülési záradékról, amit szeretnénk minden szabadkereskedelmi szerződésbe feltüntetni a felüldő országokkal? Juando Fernández López Aguila. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem Eva Zsoli és eh, Anna Gomes irány által feltett kérdések bemutat. Múzeum úr, a Tax Justice Network Afrika ügyét vetette föl, hogyan lehetne az ön megítélése szerint a stratégiát javítani annak érdekében, hogy a korrupt döntéshozók által elcsalt pénzeket visszanyerjék, visszaszerezzék? Például a Um, um, az egyenlítői Gínea elnökének első fia által elsikasztott pénzt sikerült visszaszerezni. Jó példával jár ez elő a többiek számára. Köszönöm ezt a fegyelmezett kérdést. Most három percben tud válaszolni a két felszólalónk, és utána lezárjuk az ügyest. Parancsoljon, tessék. És köszönjük a tolmácsoknak, hogy ráhúznak. So, um, Let me, let me just, the, the motto or the, the... A mottója a magas szintű panel jelentésének check it, stop it, get it. Térképezd fel, állítsd meg, szerezd vissza. Tudni kell tehát, hogy hova ö, viszik a pénzt ez a csekk itt a térkép ezt fel. Tudni kell, és itt játszik szerepet az átláthatóság, hogy milyen globális rendszereket használnak ki az adócsalók. Stop it, ez egyértelmű. Miután tudjuk, hogy a pénzt eh, hogyan tüntették el az adóhatóságok elől, állítsuk meg ezt a folyamatot. jobb, eh, előnyösebb adómegállapodásokat kell kitárgyalni, különböző visszaszerzési záradékokat kell ezekbe belevenni. Az én szervezetem, amely egy civil szervezet, sokat tesz annak érdekében, hogy ezeket a kiskapukat bezárjuk. Aztán a harmadik címszó, szerezd vissza. Biztosítani kell, hogy ha már tudjuk, hogy milyen módszerrel és hova vitték a pénzt, vissza is szerezzük ezt. Az asset recovery, a források visszaszerzésének rendszere persze nem egyszerű. A kormányok, akik visszaadták a pénzt, egy sor feltételhez kötötték ezt, tehát nagyon furcsa ez, elismerték, hogy ez a mi pénzünk, a mi adóhatóságainkat illeti ez a pénz, de mégsem adták csak úgy vissza, hanem úgymond kondicionalitáshoz kötötték. Egyéb iránt jó irányba haladunk ezzel a kezdeményezéssel, fontos lépéseket tettünk. Az Addisban az ellenállás ugyanakkor nagyobb volt, mint gondoltuk volna, de úgy hiszem, hogy az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy a jelenlegi fejlesztési támogatások finanszírozását úgy alakítsák át, hogy az adóelkerülést megakadályozzuk. A jó példák megtermékenyítő erejűek, nagyon fontos számunkra is, hogy a parlament ezt a kérdést az ászlájára tűztem. Gyakran már ez is segít de ugyanakkor valóban komoly kapacitási kihívások előtt állunk. Egyszerűen fontos, hogy egymástól tanuljunk, a jó példákat, a jó tapasztalatokat megosszák velünk. Végezetül pedig a corporate governance, a cégek irányításának kérdésére válaszolnék. Egyetértek önnel, bár látunk egy olyan trendet, ahol a liberalizáció folyamányaképpen egyre nagy, jobban elterjed a, a privatizáció. De hát a privatizáció is csak akkor működhet, hogyha világos, átlátható keretek közé szervezzük. Elnézést, ugye hosszan válaszoltam. Köszönjük szépen. Ribad úr. Eva? Én is csak nagyon röviden. Éva, Szerintem nagyon sok minden változott már az európai bankrendszerben. Részben az Avata ügy miatt nagyon sok dolog változott. Ezek az átláthatatlan bizniszek ma már nem úgy működnek, mint korábban, de azért még mindig vannak olyan esetek, hogy például ezek az emberek ingatlanokat vásárolnak az Európai Unió területén, tehát vannak azért még korrupt politikusok Afrikából, akik ezt megteszik. Az Európai Unió segített letartóztatni a korábbi kőolajügyi minisztert, és ez is rá világított arra, hogy még mindig nagyon sok pénz kijön Afrikából, és az Egyesült Királyságban és máshol is befektetéseket vásárolnak ezekkel a pénzekkel a korrupt politikusok. Finnország kapcsán, illetve köszönöm szépen Gomes asszonynak is a munkáját. Nagyon sokat segített nekünk. Köszönöm. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet felhasználni azokat a pénzeket, amelyeket visszakapnak. Például Nigéria estén, esetében több millió dollár jött vissza, illetve egy milliárd dollár jött vissza a Svájcból. Nos, hát ezt valamiféle fizikailag érzékelhető ö, módon kellett ö, az emberek számára is ö, láthatóan ö, megvalósítanunk, illetve befektetnünk. Alapvetően semmi rossz nincs abban, hogy az európaiak abban megkötötték magukat, hogy most azért helyes módon használják fel ezt a pénzt, hogy például iskolákat vagy kórházakat építsenek, mert így kimondhattuk azt, hogy a korrupt sikkasztásból származó pénzeket visszahoztuk Nigériába, de valami jót hoztunk ebből most létre. Svájcban voltak ezek a bankszámlák, és most mégis szociális projektekre tudjuk felhasználni őket. itt nem csak arról van szó, hogy csak úgy visszakapjuk a pénzt, hanem nagyon fontos az, hogy most tényleges értéket teremtsünk, és biztosítsuk azt, hogy nem fogjuk elpazarolni ezt a pénzt. Köszönöm szépen, megköszönöm a két vendégünknek, hogy eljöttek. Nagyon izgalmas, érdekes meghallgatást tartottunk. Sokat tanultunk, az Afrikában tett erőfeszítésekről, a nemzetközi együttműködésről, és arról is, hogy Európa milyen szerepet játszhat. Köszönjük, hogy eljöttek, hogy itt voltak. Meg szeretném Will Fitzgibbonnak is a munkáját köszönni, akinek a videóját a weboldalon mindenki megnézheti, de már nem maradt időnk, hogy itt ezt ma meghallgassuk. Köszönöttel tartozom ugyanakkor az írásos válaszokért is, amelyeket adtak és kérést is fogal, megfogalmazok, hogyha további kérdésünk van, akkor hagyj intézzük ezt önökhöz írásban. Köszönöm minnyájuknak, köszönjük a tolmácsoknak, akik ráhúztak a munkaidejükre, és ilyen módon 10 perc hosszabbítással lezárjuk az ülést. Köszönjük!